El señor presidente. Buenos días. Köszöntöm a kedves barátaimat, a tisztelt képviselőtársaimat. Megnyitom az ülést. De la resaca de anoche, con muy buen ánimo a tegnap esti nagyon jó meccs után, és miután gondolom mindenki jó hangulatban töltött az estet, most térjünk rá a napirendre, a KAP 2013 utáni jövője témájára, amelyről Georges Lyon írt jelentést. Szolos biztos úr is körünkben van, és amint tudják, a jelenlegi plenáris ülésünkön. Ma több biztos is váltja majd itt egymást az első sorban, a bizottság sorai között, és elsőként Tárcsolos urat köszöntöm. Először azonban George Lyont fogjuk meghallgatni, aki ennek a kiemelt jelentőségű témának a felelőse. Négy percet kap Leon úr, hogy bemutassa jelentését, és két percet majd a vita végén, hogy válaszoljon a közben felmerült kérdésekre. Tehát összesen hat perce van. Ezt akár mindet is felhasználhatja egy menetben, de akkor a végén nem tud szólni majd. Leon úr alaphelyzetben tehát négy plusz két percet kap, de négy perc után sem szakítom félbe, hogyha felkívánná használni hat percét. Parancsoljon! Köszönöm, elnök úr. Tisztelt biztos úr, először is sajnálatomat szeretném kifejezni, együttérzésemet a német kollégák felé, és gratulációmat a spanyol kollégáknak a tegnapi kiváló győzelemhez. Úgy gondolom, hogy a mi témákban két alapkérdést kell először megválaszolni a kapreformja kapcsán. Mire való a kap,